Az elnök. Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos, reanudamos. Kedves barátaim, kezdjük újra a munkát. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek elérhetőek ezzel kapcsolatban úgy látom senki nem kíván hozzászólni. Ezeket tehát elfogadottnak tekintjük. Tehát a tegnapi jegyzőkönyvből volt most szó. Első napi pontunk. Közös vita egy olyan témáról, ami rendkívül releváns,